okát feltárni, hanem azt is tisztázni, hogy hogyan lehet a rendszereket úgy kialakítani, hogy jobban működjenek. Néztük, hol ö, gyak, vannak olyan gyakorlatok, amelyeket átadhatnánk más országoknak, másodszorban pedig a vidékfejlesztési ö, hibák ö, okait kerestük. Tehát voltak éppen ez az a két megközelítés, amelyről fentebbi szó volt. A vidékfejlesztési költségek területén jelentkező hibák kiküszöbölése kapcsán köszönjük Balcsitis kollégának a jelentést. Nos, a jelentés, amelyet össze akarunk állítani, jobb um, értéket akar teremteni, hozzá akar járulni ahhoz, hogy a pénzünkért jobb értéket kapjunk a vidéki fejlesztés területén. Azaz voltak éppen azt nézzük meg, hogy az EU adót fize, adófizetői kellő szolgáltatás teljesítményt kapnak-e az adóforintokért. Tudjuk a számvevőszék részéről, hogy ez egy nagyon kitett terület, és sok hiba jelül, merülhet itt föl. Um, igyekszünk um, a legjobb gyakorlatokat, egyrészt feltárni hibákat, másrészt a legjobb gyakorlatokat megmutatni mások számára is, és ezek terjedéséhez hozzájárulni. A számbevészék megállapította, hogy a bizottság és a tagállamok módszertan, amelyek a reasonable cost, az elfogadható költségeket akarta kialakítani, nem teljesen célra vezetőek. A tagállami ellenőrző rendszerek nem mindig megnyugtatóak, hatékonyabb megközelítésre eh, is látunk példát, de ezek nem voltak szélesen elterjedtek. A bizottság nem adott kellő támogatást a program időszak elején. A mód tagállamok által használt módszerek eh, különbözőek voltak egymástól, eh, és ez kihatott az általános kockázatokra is. A 88 vidékfejlesztési program információit elemezve ugyanilyen helyzetre jutottunk az egész EU területén. Ezen alapján a számvevőszék úgy gondolja, hogy komoly megtakarításokat lehet elérni a vidékfejlesztési projektekben, és így jobban el lehet érni a vidékfejlesztési célokat. A számvevőszék meghatározta az úgynevezett good practice eket legjobb gyakorlatokat, és üdvözöljük a bizottság szándékát, hogy iránymutatást adjon az egyszerűsített költségek számára. Persze ez nem egy csodagyógyszer lesz, nem mindenki számára lesz alkalmazható. A tagállami hatóságok kell, hogy meghatározzák majd a checklistákat, listákat, ellenőrző listákat és az ellenőrző rendszereket a 2014-20-as időszakra. Hiszen amíg a ellenőrző rendszerek nem állnak fel és nem működnek, addig a hibákat sem lehet kiküszöbölni. Több ellenőrzésre lesz szükség, és jobban kell majd ellenőrizni azt, hogy hol jelentkeznek a kockázatok, és hol a legnagyobbak. Örömmel számolhatok be arról, hogy a számvevőszék által elfogadott ajánlásokat mind Tisz úr, a jelentéstevő, mind pedig a bizottság is megfontolta. Örülök annak is, hogy a számvevőszék ajánlásait a bizottság által megtett intézkedésekben is megfontolták, Ilyen módon tehát közvetlenül hatást gyakorolnak az ajánlásaink a tagállamokban is. Köszönöm a kitűnő együttműködést a tagállamoknak és a bizottságnak, és örülök persze annak is, hogy a számvevőszéket meghívták prezentációkra, előadásokat tartani a tagállamokban azért, hogy a nálunk felhalmozódott tudást átadhassuk, és hogy ez működjön is. Köszönöm szépen. Balcsitis kollega az előadó, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Először is meg szeretném köszönni a számbevőszék képviselőjének, Kevin Cardiffnak a jelentését. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, minnyáján tudjuk, hogy a költségvetési források ellenőrzése a vidékfejlesztési projektek területén nagyon fontos szerepet játszik. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem teljesen hibátlan ez a munka, a mi feladatunk pedig éppen az, hogy javítsuk, tökéletesítsük a rendszert annak érdekében, hogy a célokat jobban elérjük. Több munkahelyet teremtsünk a vidéki területeken, növeljük az életminőséget a vidők területen, és nagyobb figyelmet fordítsunk az adóforintok felhasználásával a környezetvédelmi kérdésekre. 50 milliárd euróról beszélünk körülbelül, és a válságot figyelembe véve még szigorúbban, még fegyelmezettebben kell ellenőriznünk a vidékfejlesztési pénzek felhasználását. A 2007-2013-as tervidőszakban a bizottság iránymutatásokat adott a pénz felhasználói számára, és mérhető célszámokat fogalmazott meg. Másrészt ugyanakkor a tagállamok több éven keresztül nem szolgáltattak olyan adatokat, amelyek alapján mérehatóan meg lehetett volna vizsgálni, hogy hogyan használják fel a vidékfejlesztési pénzeket. Ezért jelentésemben egy sor ajánlást fogalmazok meg, melyek közül néhányat ki szeretnék emelni. Egyrészt Ajánlom, hogy a bizottság biztosítsa, hogy a tagállamok olyan kritériumokat használjanak, valamint egy olyan checklistát, ellenőrző listát használjanak, amelyekről a bizottság anyagának első melléklete egyébként szól. A bizottság hason oda, hogy a tagállamok alkalmazzák a számvevőszék ajánlásait, elkerülve így a nem versengő árak kialakítását, illetve az összebeszélés lehetőségét. Fontos ezen felül, hogy a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák ezen a területen, főleg azon területeken, ahol a legnagyobb a hibák megjelenésének kockázata. Fontos, hogy a tagállamok, hogy a fontosok sor felsorolásával sor, for, folytassam. Fontos tehát, hogy a referencia árak és a valós piacon jelentkező kereskedelmi árakat alkalmazzuk, ne, tehát ne a beszállítók által kínált korlátozott árképzést vegyük figyelembe, hanem a piaci árakat. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamok értékes és értékelhető információkat adjanak a projektek eredményéről és hatásáról a vidékfejlesztés területén. Ezen felül, és itt is egyetértek a számvevőszékkel, nagyobb figyelmet kellene fordítani a számvevőszék munkájára és a jelentésére. Úgy gondolom, hogy mind a számvevőszék, mind a parlament mind a bizottság számára hozzáférést kell biztosítani a tagállami adatbankokhoz, adatbázisokhoz. Azért kívánatos ez, mert így rendszeres alapon lehetne információt cserélni, betekinthetnénk az információba, az adatokba, és meghatározhatnánk, hogy mely alrendszereket vagy rendszereket kell megváltoztatni annak érdekében, hogy a közpénzekkel megfelelően gazdálkodjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentés nagyon jó jelentés. Azt kell, hogy mondjam, szinte könnyű szökött a szememben. Miért? Azért, mert itt a hibák és a, a drámai um, múlasztások um, áttekintését adja ez a jelentés. Tehát valóban jó jelentés, de roppant szomorú. Tajrer kollega, tessék parancsoljon liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani Cardiff úrnak a külön jelentésért. Nagyon érdekes megközelítéseket tartalmaz ez. A mezőgazdasági bizottsági kollégákkal és a vidékfejlesztési kollégákkal egyeztetnünk kellene a témáról. Először is Terek Vogan kollégánk már nincs itt, de szeretnék utalni egy fontos tapasztalatunkra, új-zélandi delegáció tagjaként a helyi eh, látogatásunk során megállapítottuk, hogy Új-Zélandban a 80-as években az összes mezőgazdasági támogatást megszüntették, és most a mezőgazdaság ott több mint a a GDP több mint 30%-át teszi ki, és teljesen versenyképes az egész világpiacon mindenféle típusú mezőgazdasági támogatás nélkül megállja a helyét a számvevőszék egy ilyen országgal való összehasonlítást is elképzelhetőnek tart-e, mit lehet tenni a mezőgazdaság versenyképessé tétele érdekében. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy a támogatásainkkal nem hozunk el létre olyan struktúrákat, amelyek hosszú távon mégsem fenntarthatóak. Holott a cél pontosan az lenne, hogy állami segítséggel struktúraváltást hozunk létre, hogy a versenyképesség tartósan meglegyen a mezőgazdaság területén, de nem, nem tartós segítségre kell berendezkedni. A 14-es pontban önök leírják azt, hogy a hibáknak csak 1,3%-a vezethető vissza a a, a szabályok be nem tartására, 6,9% pedig a feltételeknek meg nem felelés, olyan, fe, feltételeknek meg nem felel, és amelyeket a tagállamok állítottak. 1,3% az Európai Uniós feltételeknek meg nem felelés. Vannak-e különbségek a tagállami feltételrendszerek között? Melyik jobb, melyik rosszabb? A tagállamoknak kötelező-e ezeket a feltételrendszereket megismertetni, vagy a, vagy a hibák nagy része olyan hiba, amelyet elkerülhetővé lehetett volna tenni, hogyha a tagállamok lemondanának ezen feltételek teljesítéséről. Tehát, hogy a kedvezményezettek ilyen bürokratikus terheiről le lehetne -e mondani. A 18-as és 19-es pont a végrehajtási arányról szól. Itt engem az érdekelne, hogy azok, akik nem kapják meg ezeket az eszközöket, nagyon különböző országokról van itt szó, Bulgária például, eh, Románia, ahol az Európai Uniós egyéb eh, alapokból is alacsonyabb az abszorpciós ráta, de itt van Dánia is például, amely más területeken nagyon jól hívja le a pénzeket, és mégis ezen a területen ebbe a kategóriába tartozik. Mi lehet eh, itt eh, az oka annak, hogy eb, konkrétan ebben a fejezetben ilyen rossz a, a lehívás. Száváma úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek eh, és, és Cardiff úrnak. Nagyon fontos kérdések ezek, amelyek itt eh, fölmerültek. Nagyon röviden, Engedjék meg, hadd mondjam el, hogy a jelentéstevő munkáját nagyjából is egészében támogatom, és egyetértek számos ponttal, de még ennél is tovább mennék, hadd mondjam el, hogy nem hangsúlyozhatjuk eléggé a kockázat alapú megközelítés fontosságát. Továbbra is ezen kell dolgoznunk. Ennek a munkának az összekapcsolása a legrosszabbul teljesítő tagállamokról szóló elemzéssel, és azt is meg kell határoznunk, hogy az észszerű ellenőrzések megtörténhetnek a terhek növelése nélkül. Ez a kérdés hogy elveszítjük-e az áttekintést az adófizetők pénze felett, hogyha a kockázat alapú megközelítést követjük. Én szerintem nem. Mégpedig azért nem, mert nagyon sok mindent tehetünk, főleg a tagállamokban, azért, hogy biztosítsuk, hogy az ellenőrzések valóban ott történnek meg, ahol ezekre szükség van. A tagállamok felelőssége természetesen biztosítani azt, hogy ez a megközelítés működjön. Összességében nekem tetszik ez a jelentés, például a kilences pontban vannak olyan megközelítések, amelyek szerint további e, ellenőrzéseket lehet bevezetni, de ezeket arra kell célozni, ahol a kockázatok a legnagyobbak. A jelenlegi ellenőrzési rendszerek meg, kell, meg kell biztosítani kell, hogy ezek az ellenőrzési rendszerek célszerűek és a e, elvárásoknak megfelelnek. Ezen az úton kell tehát tovább haladni. Köszönöm szépen. Glabajova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a jelentést. Egy rövid megjegyzésem és kérdésem lenne, inkább a jövővel kapcsolatban, és szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy Cardiff úr és a jelentéstevő együtt vannak jelen. A vidékfejlesztési témát egyre inkább kohéziós vagy versenyképességi kérségnek tekintjük, és kevésbé a hagyományos mezőgazdasági politikának. Természetesen a, vidéki gazdasági tevékenységek valódi státuszának ez jobban megfelel. Most a vidékfejlesztés a helyi fellépő csoportokról szól, és ez további politikai és policy erőt, súlyt kapott. inkább a konzervatív, hagyományos mezőgazdasági projektekből a experimentatív, tehát az újszerű projektek felé terelődik el a hangsúly. Ezekre hogyan reagál a számvevőszék, ezekre az új csoportosulásokra, és a koncakbizottság vajon kellene-e, hogy reagáljon erre az új helyzetre a jelentéstevő véleménye szerint? Jó. Én is szeretnék feltenni egy kérdés, egy-két kérdést, mondja az elnök az Európai Bizottsághoz. Hogyha azt látom, hogy az ellenőrzési egyharmada megállapítja, hogy a költségek illetve hogy az ellenőrzés nem volt eh, eléggé hatékony, ez nem jó. Az Európai Bizottság mit tesz? Vannak cselekvési tervek, de hát gyakran ezeknek az az eredménye, hogy túl későn lépünk fel. Tehát, hogyha a költségek túlzott bevallásáról van szó, akkor ebből azt vonhatom le, hogy a tagállamok túl sok pénzt kapnak erre a programra hogy önök valami más következményre, vagy következtetésre jutnak-e, az érdekelne, meg is adom a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm a, a jelentéstevő munkáját. És ezek a, jelen, a jelentés tele van a számunkra is elgondolkoztató elemmel. Éppen ezért meg szeretném köszönni mind a jelentéstevőnek is, persze a számvevőszék munkájának is azt a munkát, és azt a jelentést, amely számunkra nagyon fontos, és amely éppen jókor jött, hiszen éppen az új programozási időszak elején vagyunk. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a közpénzek felhasználására vonatkozó hatékonysági célkitűzést, igaz ez, a vidékfejlesztés területén, hiszen itt akár a közpénzből, akár magánbefektetésből eszközünk beruházásokat, fontos, hogy a hatékonyságot megteremtsük, és nagyon fontos, hogy egy proaktív és koordinált megközelítést alkalmazzunk, és természetesen a ráfordítások működését a legjobban megvizsgáljuk. Ez tehát az a megközelítés, melyet alkalmaznunk kell, és itt számítunk a nemzeti igazgatási szervek és a tagállamok együttműködésére is a jelenlegi finanszírozási időszakban, a jelenlegi több, évi terv, több éves tervben. A bizottság örömmel fogadja a számbevőszék jelentését, és azokat az ajánlásokat, amelyeket um, a önök előadójának jelentésében olvasunk. Ugyanakkor száz százalékig nem értünk egyet egy-két következtetéssel, de összességében nagyon is támogatólag állunk e két jelentéshez. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon konstruktív a megközelítése a számvevőszék jelentésének és a parlament jelentésének is. Ez a jelentés, ahogyan mondtam, az új tervidőszakra vonatkozik, és Természetesen még nem volt kellő idő, nem állt kellő idő rendelkezésünkre ahhoz, hogy a jelentésben foglalt ajánlásokat meg is vadósítsuk. Mi több egy checklistről, ellenőrző listáról is szó van, amelynek segítségével az ellenőrzéseket jobbá, hatékonyabbá lehet tenni, és jobban kiküszöbölhetővé lehet tenni a veszélyeket. Nos, a bizottság egy non-dokumentben, egy non-paperben um, foglalta össze ezt a checklistét, amely egy iránymutató jelleggel bír, tehát nem jogszabályi jelleggel bír. És ennek uh, célja éppen az, hogy uh, a közpénzek felhasználását hatékonyabban, célirányosabban lehessen biztosítani a vidékfejlesztési szakpolitikákra ki kell terjeszteni ezt a vizsgálati módszert a támogatások folyósításának pillanatától kezdve. A bizottság megvaroló győződve, hogy szolgálatai megfelelő módon hajtják végre ezeket az ellenőrzéseket, mégpedig rendszeres időszakokban a több éves programidőszak során, és ezen ellenőrzések, ezt emelném ki különösképpen, a kockázatokra épülnek. Erről szólt egyébként az itt zajló vita is. A bizottság egyetért azzal, hogy fontos a tagállamokban a dolgozó ellenőrök képzését és a regionális szinten dolgozó kollégák képzését eh, folytatni, megerősíteni, és nagyon fontos a jó gyakorlatok átadása a mm, vidékfejlesztési bizottság eh, körében, illetve a vidékfejlesztési hálózat keretén belül is. Mi magunk egyébként workshopokat, eh, workshopokat szerveztünk, melyeknek ez volt a célja, és itt különös hangsúlyjal emeltük ki fenti problémák valamelyikét. A, nagyon fontos, hogy a bizottság által felmutatott, illetve a számbevőszék jelentésében felmutatott hiányosságokra gyors és megfelelő választ adjanak a tagállamok. Néhány észrevételt szeretnék még tenni az önök az itt elhangzott vitában elhangzott megjegyzésekre. Egyrészt Önök arról beszéltek, hogy pontosan szeretnék tudni, hogyan végzi munkáját a bizottság. Nos, a, úgy gondolom, hogy azok a számadatok, amelyek az elmúlt három évről szólnak magukért beszélnek, 120 millió eurós számot mutattunk ki, és 120 millió az az összeg, amelyet a tagállamok visszaköveteltek a programokból. Még egyszer mondom, tehát a tagállamok, javítok, 98 millió eurót követeltek vissza, az Európai Bizottság pedig 120 milliós pénzügyi korrekciót eszközölt. Ilyen eredményekre vezetett tehát a munkánk, a fellépésünk, de ugyanakkor ahhoz is hozzájártunk, hogy javítottak a pénz felhasználói a helyzeten, jobb rendszereket építettek ki. Nagyon nehéz persze egy olyan helyzetet mondjuk Új-Zéland, egy Új-Zélandban bevett gyakorlatot nagyon nehéz extrapolálni, átvenni probléma nélkül az Európai Unió rendszerébe, sokkal bonyolultabb, összetettebb és specifikusabb az Európai Unió rendszere. Érdekesek ezek a felvetések, ezt nem tagadom. Érdekes ezen elgondolkozni, de egy ilyen automatikus átvétel nem elképzelhető. Az egyik fő aggályunk éppen arra vonatkozik, hogy a 28 tagállam más-más módszerrel él. El szeretnék még valamit mondani. Nagyon nagy figyelmet fordítunk azon helyi kezdeményezésekre is, amelyekkel a mezőgazdasági innovációt akarják támogatni, hiszen úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztési politika egyik nagy kihívása éppen ebben rejlik. Meg kell persze akadályoznunk, hogy az itt jelentkező támogatások felhasználásában jelentkező problémákat, hibákat kiküszöböljük. Köszönöm elnök asszony, és persze örömmel válaszolom meg a kérdéseiket ami az árak észszerűségét illeti. Ezzel kapcsolatban szerettem volna hallani valamit, hogyha a tagállamok hatóságai vagy a magánvállalkozók túl magas árakat számolnak el, Hát azért ez mégiscsak elgondolkodtató. Ezzel kapcsolatban mit tettek, hogy az árak észszerűsége valóban megállapítható-e és érvényesíthető-e? Sí, uh... Allora, sono state, a parte che siamo intervenuti attraverso, come le dicevo, le correzioni. A pénzügyi korrekciók kapcsán már adtam információt, de úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképpen másként kell eljárni, hiszem um, egészen másként gondolkoznak, ha így fogalmazhatok, a nemzeti hatóságok munkatársai, és egyre inkább olyan paraméterekkel és olyan költségekkel dolgoznak, amelyeknek a számítási módszerek különbözik a múltban használtól. Sokkal inkább a számvevőszék által felvetteket veszük figyelembe, a piactól független árakkal ebben a pénzügyi tervidőszakban már nem lehet számolni. Azért, mert mindenre kiterjedő rendszerszerű elemzést hajtunk végre a programok tekintetében, megvizsgálva, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek már intézkedéseket foganatosítottak a probléma elkerülésére. Azaz tehát a bizottság nyomatékkal és hangsúlyosan figyel erre a problémára is. Herr Cardiff, bitte. Oh, thank you. That's, um... Köszönöm szépen. Ezek az utolsó kérdések eléggé pozitívak voltak. Tajran úr egy kicsit össze, több, több kérdést is egy kalap, egy kalap alá vett, ami az új-zélandi összehasonlítást illeti. A, há, a helyzet nagyon különböző. Toyrer úr inkább az általános támogatási rendszerről beszélt, és arról, hogy, erről, hogy ez működik vagy nem. Pontosan ezt célozza a performance audit, ebből nagy, többet végzünk, igyekszünk tehát arra koncentrálni, hogy, hogy a teljesítmény milyen, mennyire hatékony a támogatás. Ami a közös mezőgazdasági politikát illeti, illetve azt, hogy meg, hogy jó-e az közös, például élelmiszerbiztonsági támogatás vagy rendszer, erről önöknek kell dönteniük, a, a végrehajtás hatékonyságának megállapítása a mi eh, feladatunk. Száma úr kérdése, ez nem, nem annyira kérdés volt, inkább kommentár. A, öm, az ellenőrzési rendszer megfelelőségéről beszélt, eh, ami a dilemmát illeti eh, a tagállamokkal kapcsolatban, ez minden számvevőszéki jelentésben felmerül, hogyha javítani akarunk a rendszeren, ez több ellenőrzés jelente és több ellenőrzési költséget. Egyes esetekben ez igen, arra a válasz, más esetekben inkább arról van szó, hogy az ellenőrzési szintet a kockázati szinthez kell igazítani. Egyes tagállamokban például úgy láttuk, hogy csak a nagy ö, támogatásoknál alkalmaznak bizonyos ellenőrzési módszerek, és ez megfelel, ez helyes, ezt nem kritizáltuk, de tehát a forrásokat ennek megfelelően kell koncentrálni. És ez csökkenti a hibahatárt, mert a nagy hibákat küszöbölik ki. A kockázat tudatosság, a kockázatok kvantifikációja és az ezekhez való alkalmazkodás – megfelelő. Összességében eh, örülünk annak, hogy jó választ kaptunk. Őszintén szólva, ez a jelentés inkább az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, illetve a kifizetősi ügynökségeknek szól, nem annyira önöknek. Ez egy gyakorlati jelentőségű jelentés, ez, ez a helyszíni tudatosságot igyekszik növelni, nem a politikai döntéshozást segíteni. Itt nagyon gyakorlati, végrehajtható javaslataink vannak, és azt nézzük, hogy ezeknek volt-e hatása a helyszíni eseményekre. Körülbelül 50 milliárdról van itt szó, egy programozási időszakban, hogyha 2%-ot meg tudunk takarítani, ez egy milliárdot jelent, és ez egy milliárddal egyéb kedvezményezetteknek nagyon nagy segítséget tudunk nyújtani. Ez nem zéró összegű játék, hanem valódi, valódi előnyöket lehet ezek, ebből elérni. Igen, teljesen igaz, igaza van, nem kis fagyipénzről van itt szó. Bácsitis kollégái a szó. Köszönöm szépen. Ami Új-Zélandot illeti, és Új-Zéland összehasonlítása az Európai Unióval, az Új, Új-Zéland számára az mezőgazdaság az egyik legfontosabb politikai terület, és ezt mindig is így volt, mi pedig csak néhány évtizeddel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a mezőgazdaság az egyik stratégiai eh, területe Dánia, Bulgária, Románia különbségeket mutatnak fel természetesen, de be kell látnunk, hogy egy évvel azután, hogy Bulgária és Románia csatlakoztak az Európai Unióhoz, és az Európai Unió kibővült, tehát eh, be kell látnunk, hogy különbözőek a, különböző a fejlettségi szint, különböző a tapasztalati szint ezekben az országokban. Egyes országoknak sikerült előrelépni, kifejezetten gyorsan, és ezeket az országokat támogatni kell, tovább kell fejlődni annak érdekében, hogy a mai elvárásoknak megfeleljenek. Együtt a számvevőszékkel és a parlamenttel közvetlen online hozzáférést kell, hozzáférésre kell rendelkeznünk a tagállami adatokhoz. Ez tenné lehetővé azt, hogy megelőző intézkedéseket hozzunk, és és kutakodjunk, hogyha valami nem felel meg a szabályoknak. Természetesen látjuk, hogy a tagállamok javítják az ellenőrzési rendszerüket, az elszámolási rendszert, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a munkájáért, mert nem egyszerű a mezőgazdasági politika finanszírozásának részleteit megfelelően tálalni. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit, re, ugye a relé tolmácsolás folyik több nyelven, két nyelven keresztül kapom itt meg az üzenetet, ezért e, tart ez ilyen sokáig. Na most kell valaki, aki három év múlva egy újabb e, külön jelentést készít, talán Cardiff úr és csapata segít nekünk egy megfelelő follow-uppal. Ebben a 11 évben, amióta itt vagyok, sajnos azt gondolom, hogy már mindenkit untatok ezzel, hogy mindig utalok arra, hogy azt mondtuk, hogy a hiba határ ennyi meg ennyi, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a hiba megszűnjön, de aztán azt nem ellenőrizte senki. A következő napi rendi pont a következő különjelentés hibák a vidékfejlesztési kiadásokban a hibák okainak és kezelésének áttekintése. Budbergéte asszonynak, asszonyt sok szeretettel köszöntöm, és meg is adom neki a szót. Madam Chair, honorable members, ladies. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök asszony, nagy öröm, hogy a számbevőszék külön jelentéséről beszámolhatok. Úgy véljük, hogy az átlag hiba arány a vidékfejlesztésben 2011 és 2013 között 8,2%-os volt, amelyet a megbízhatósági nyilatkozatra alapozunk. A beruházási intézkedések kétharmadát tették ki ennek, a többi pedig a terület alapú támogatásokra alapul. Úgy látjuk, hogy a fő okok a hibára a nem megfelelés volt a közbeszerzési szabályokkal, jogosultsági feltételek, beruházási intézkedések megszegése, valamint az agrárköltségvetés költségvetési eh, elkötelezettségekbe nem tartása a területalapú segítség és támogatás nyújtáskor. Eh, azonban a kezdeményezések csak eh, ezek orvoslására részben voltak hatékonyak. Engedjék meg, hogy a beruházási intézményekkel kezdjem. A köztestületek számos hibát követtek el a közbeszerzési szabályok betartásának területén. Komoly hibák történtek a versenyeztetés nélküli közvetlen ö, odaítélésnél, ö, kiválasztásnál, odaítélésnél, valamint a pályázók ajánlattévők ö, nem megfelelő ö, ö, kezelésen, és sokszor gyakorlati hiányzott a végrehajtóknál, kis önkormányzatok ö, dolgoztak ö, olyan pályázókkal, akikhez már hozzá voltak szokva. A jogosultsági szabályokat mind az állam, mind a magánjogosultak megszekték, főleg a jogosultak megválaszthatóságának hiánya a projektek egyéni kiadási elemek nehézségei miatt. Sokszor magán jogosultságoknál láttunk olyat, hogy szándékos hibák voltak, ezek ilyenkor a számvevőszék az Olaf felé referált ezekről. Számbevőszek nem talált hibákat az egyszerű intézkedéseknél, mint a Young Farmers, a fiatal gazdák esetében, ahol megfelelő követel, következ, követelmények lefektetésre kerültek, az általány kifizetéseknél is így volt a hely. Az Adding Value to Agriculture and Forestry Products esetében viszont ott még van a szabályok betartásának javítására lehetőség. A legtöbb hibát a befektetési intézkedéseknél lehetett volna foganatosítani. Ugyanakkor vagy nem használták föl, vagy egyáltalán nem éltek velük, és akkor a tagállamok nál és a bevált gyakorlatok jó alkalmazására is találtunk példát. Ami a terület alapú segítséget illeti, ott főleg az agrárkörnyezetvédelmi kötelezettségvállalások be nem tartása volt szándékosan a hiba forrás a, alacsony volt a kötelezettségvállalók ellenőrzése, valamint a sokszor a meg nem felelés nem szankcionálták. Az akcióterv gyakorlatban a bizottságnál a hibákat jó irányba orvosolták, de még egyenlőre nem fejlesztették ki a tagállamok alaposan, és rendszeresen a problémákat nem orvosolják. Ugyanakkor az EU jogi kerete 2014-2020 között potenciálisan lehetőséget mutat arra, hogy a arány csökkenjen, kezdeményezésekre van szükség a tagállami jogalkotás szintjén is, ugyanis a jogsértéseket, a jogsértések mindig hibákból adódnak. A számbevőszék azon a véleményem van, hogy a sikeres végrehajtása a vidékfejlesztési politikának egy olyan megfelelő egyensúlyon alapul, mely egyrészt a komplexitást, az összetettséget, a szabályok mm, szintjén úgy lehet segíteni, hogy a célok világotosak garantálják a jogszerűséget a kifizetéseknél és az elköltésénél az összegeknek. A bizottságnak korrektív intézkedéseket kell még kialakítani, annak érdekében, hogy valóban a hibákat már a kezdetektől orvosolhatják, és a tendereztetésnél, a szándékos szabályszegésnél, az agrárkörnyezetvédelmi kötelezettségvállalásoknál, amennyire lehet, administratív ellenőrzésekkel csökkentsék a bizottságnak. Közelről kell monitoroznia azon RDP végrehajtást, amely az egyes auditok és szabályok konformódját, megfelelését ellenőrzi. A bizottságnak és a tagállamnak elemeznie kell, hogy az egyszerűbb intézkedéseket mennyire lehet más támogatási intézkedéseknél is úgy megvalósítani, hogy nem ássa közben alá az, az általános célokat, és így lehet az agrár termékek rendszerében jobb eredményt elérni, és köszönöm szépen a figyelmet. Ez egy fontos jelentés, szeretnék utalni arra, hogy mind a két jelentésre eh, meghívtuk a mezőgazdasági bizottság tagjait. Pos úra jelentéstevő, tessék, megadom a szót. Thank you, Madam Köszönöm szépen, Gressle asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, ezért az átfogó eh, elemzésért, amelyet kaptunk a kolléganőtől, és ez nem csak, hogy részletes tám, elemzést ad nekünk az audit eredményeiről, hanem arról is, hogy hogyan lehetne a jelenlegi hibahatárt csökkenteni. A hibahatár, látják, őszintén szólva, még mindig nem ideális. Többször is utaltunk már erre, és nem csak szakbizottsági ülésen, hogy mi az elfogadható, tolerálható hiba határ. Ezért most ebbre nem fogok kitérni, inkább a jelentés tartalmára szeretnék kitérni. Pozitívan kezdeném, szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság erőfeszítéseit el kell ismernünk. Valóban igyekeztek a vidékfejlesztési programokban csökkenteni a hiba határt, főleg most nehéz ez a jelenlegi helyzetben, válsághelyzetben. A korrektív intézkedéseket az Európai Bizottság már végig gondolta, és a tagállamok is már vitáztak erről, és erről, ebbe az irányba kell folytatni a munkát. Az Európai Bizottságtól azt kell kérnünk, hogy a vidékfejlesztési programok végrehajtását monitorozza. Egy fontos pont, amely jó eredményhez vezethet, a további további egyszerűsítés. A biztos hallottuk erről beszélni, amikor azt mondta, hogy az egyszerűsítés nem volt elegendő, és ez az ő fő prioritása 2015-ben. Ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy a valódi egyszerűsítésre kell koncentrálni. Ebben az összefüggésben nem igazán tudom osztani azt a véleményt, mely szerint ami a jelenlegi kapot illeti szerintem további egyszerűsítés nélkül a hibahatár csak növekedni fog. A tanács és a munkacsoport és egy munkacsoport megpróbált ta elemezni, hogy az új kap szabályok milyen hatással lennének a gazdákra a gazdák 500 oldalnyi új jogszabályt kellene, hogy elolvassanak az új szabályok megértéséhez. Eh, az egyszerűsítést célozná az egyszerűs, egyszerűbb eh, költségelszámolás alkalmazása. A hiba határ eh, kalkuláció metodológiája is egyszerűsíthető, vannak különböző metódusok az, a hibahatár kalkulálására, és ez a tagállami jogszabályokban is tükröződik. A számvevőszék szerint preventív és korrektív fellépésre van szükség a tagállamok részére, részéről, és a kedvezményezetteket iránymutatással segíteni kell, és segíteni kell az ellenőrzőket is a csalás gyanús esetek kimutatása szempontjából, Végül, de nem utolsó sorban az Európai Bizottsághoz fordulok, és azt kérem, hogy részletes költségelemzést nyújtson be a tagállami különböző hibahatárokkal kapcsolatban, és mélyreható elemzést várunk annak érdekében, hogy hogyan lehet csökkenteni ezt a hibahatárt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most mielőtt megadom a szót az Európai Bizottságnak, én is szeretnék néhány kérdést feltenni konkrétan. A jelentés rendkívüli jelentőségű, mert először mutatja fel, hogy az Európai bizottság nem megfelelően számítja ki a hiba határt a főigazgatóságon. E, e, ezt szeretnénk, hogyha erre magyarázatot adnának, ezt már láttuk a számvevőszéki jelentéssel való összehasonlításban is. Mi az önök magyarázata, az ugye az éves jelentésben 5,6% van, a szemvevőszék 8,2%-ról beszél. Mit tesznek annak érdekében, hogy közelítsenek a számok? Az Európai Bizottság tevékenységének átfogó javítására van szükség. Az, hogy ez eddig nem történt meg, ez engem eléggé elszomorít. Mindig azt hittem, hogy az adófizető pénzének megóvása közös feladat. Ez első kérdés. A második kérdés az a hiba, azok a hibák, amelyekre a számvevőszék utal. Egy, az hibák 1,3%-a az Európai Uniós szabályok eh, elleni szabály vétség, és 6,9% pedig a tagállami szabályok elleni eh, szabálytalanság. Eh, ez a túlteljesítésre vonatkozik. A klasszikus gold plating eset, ezt hogyan látják a vidékfejlesztési területen konkrétan, és mit tettek annak érdekében, hogy ez megszűnjön. Aztán a számvevőszék azt mondja, hogy az ö, a hibák egy nyolcada valószínűleg szándékos, ö, ö, most ez itt már csalásból indulhatunk, ezek csalás gyanús esetek, hány Olaf eljárás indult ezekkel kapcsolatban. Ez az Olaf eljárások hullámát kellett volna, hogy kiváltsa. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e. Ne aggódjanak, az Olaf éves jelentésével össze fogom hasonlítani a válaszaikat, mert elfogadhatatlan ez a helyzet. A vidékfejlesztés és a jelentéstevő is utalta arra, ez valóban a helyszínen nagy gondokat okoz, hiszen a kedvezményezettek egyszerűen nem ismerik a szabályokat, nem tudnak, nem tudják ezeket kezelni. Nem csak európai szabályokról van szó, hanem nemzeti előírásokról is, főleg a nemzeti előírások eh, mm, jelentenek nehézséget. Ungó urat sok szeretettel köszöntöm a DJ Agriból, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is köszönettel tartozom az előadónak, és persze a számvevőszéknek is. A két jelentésért is azért a kapcsolatért, amelyet a bizottság nagyon nagyra értékel. És ezzel minnyáján hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a tagállamok csökkentsék a hibaszázalékot, Hiszen a hibaszázalék a vidékfejlesztési politika területén elfogadhatatlanul magas. A számvevőszék jelentésem kiemeli a bizottság munkadokumentumában megfogalmazott hibákat. Ezt mind a parlamentnek, mind a tanácsnak már bemutattuk, ezt a munkadokumentumot, itt a hibák típusát megfogalmaztuk, kiemeltük, Azaz, tehát teljesen egyetértünk a számbevőszék erre vonatkozó véleményében. Nem szabad elfelejteni azt is, hogy a vidékfejlesztési politika nagyon becsvágyú célokat tűzött ki maga elé, és ezeket a e célok elérését akadályozzák a hibák. A vidékfejlesztés megosztott igazgatásban működik, hogyha emlékeztethetem önöket erre. Elsősorban a tagállamok felelnek a programok végrehajtásáért és az ellenőrzésért. Az Európai Bizottságnak felügyelő szerepe van. Ezt a háborút, elnök asszony, ha így fogalmazhatok, nem nyerhetjük meg, hogyha nem sikerül magunk mellé állítanunk a tagállami és a regionális hatóságokat. A legtöbb szabálytalanság, ahogyan a számvevőszék is kiemeltem, 88%-ban a szabálytalanságok a regionális vagy a tagállami végrehajtás során jelentkeznek. Tehát teljesen egyetértünk a számbevőszék értékelésével, mi szerint, hogy a tagállamok megtehették volna, és meg kellett volna tenniük, hogy fellépjenek ezen hibák ellen. Nagyon magas a hiba százalék, hiszen a 8,2 százalékos hiba százalék túl magas és elfogadhatatlan. És a három éves időszakban megfogalmazott számbeviszék által kimutatott hiba százalék nem elfogadható, hiszen ezek veszélyeztetik a célok elérését. Ugyanakkor a bizottságnak van a korrektív mechanizmusai, ezeket alkalmazza is, főleg pénzügyi korrekciókra gondolok, hogyha valahol problémára világítottunk rá, akkor minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadtunk-e fellépés érdekében. A tagállamokat köteleztük arra, hogy korrektív intézkedéseket alkalmazzanak. Az administratív ellenőrzések célja, célját természetesen ugyanakkor a tagállamoknak is magukénak kell vallaniuk, nekik eh, szisztemat, is szisztematikus ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, eh, és ezeket egészíthetik ki a számvevőszék jelentései, amelyek olyan eh, hiányosságokra mutathatnak rá, amelyeket mi nem vertünk fel. 2012-ben a bizottság rávilágított a magas hibaszázalék problémájára, és arra szólítottuk fel a tagállamokat, hogy megfelelő ellenintézkedéseket alkalmazzanak, egyéb iránt ez is a számbevőszék megfele- észrevételének megfelelően történt. Egy szisztematikus, mindenre kiterjedő monitoring rendszert vezettünk be a bizottság részéről. Erről, ennek a szükségességéről mind a jelentéstevő, mind a számvevőszék szólt. A bizottság négy nagy szemináriumot tartott minden kifizető ügynökség és minden eh, menedzsment ügynökség résztvevői számára. Hatalmas erőfeszítés volt ez, és köszönhetően a számvevőszék munkatársainak is eredményeket sikerült elérni, akik szintén ugyanezekért a célokért dolgoznak májusban. Ezen felül pedig a ma megvitatott jelentést az tisztelt elfogadja, és ez is világos ajánlásokat fog megfogalmazni. A bizottság biztos abban, hogy a hiba százalékok csökkentéséért közösen, közös erőfeszítéssel kell dolgozni, így szolgálhatjuk a horizontális szakpolitikákat, így a vidékfejlesztés célját, Csökkenteni kell ugyanakkor a költségeket és a közbeszerzési eljárásokat hatékonyabbá kell tenni. A bizottság, ahogy mondtam, workshopokat is 2015-ben több ilyen workshopot tartunk, ezeknek a témája a csökkentett költség, mint opció, a közbeszerzési eljárások végrehajt módszertana, valamint a környezetvédelmi kifizetési típusok. Erről is beszélt a számbevőszék. Ezek a workshopokon nagyon sok résztvevő vett, és vesz majd részt, és természetesen a mi auditoraink is jelen vannak, illetve a vidékfejlesztési programok földrajzi felelősségei. Az új 2014-2020-as tervidőszakra vonatkozó javaslatok ugyanakkor már korrektív intézkedéseket is tartalmaznak, figyelembe véve az előző pénzügyi tervidőszak tervidősz, tan, tanulságait. Az a cél tehát, hogy jelentős, szignifikáns változást érjünk el, például a túl részletes leírásokat próbáljuk elkerülni, rugalmasságot adva így a végrehajtó szerveknek. A vidékfejlesztési szakpolitikák ellenőrzését úgy hajtottuk végre, hogy ex ante ellenőrzéseket is bevezettünk, ez pedig a jogosultság ellenőrzése, illetve az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése területén játszik szerepet a kifizetések felfüggesztése egy nagyon fontos eh, eszköz a kezünkben, ez eh, elrettentő szereppel, ját, szerepet játszhat. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy rövid távon ezek a hatások nem éreztetik a hatásokat, de több éves időszakban egy ez biztos. Közös erőfeszítéseket teszünk tehát a bizottság és a tagállamok, tagállami hatóságok, és ezen erőfeszítések eredményei már láthatóak. A vidékfejlesztési szakpolitikák hiba kulcsa 2013-ban enyhén csökkent. A bizottság mind az önök szakbizottságától, mind a számbevőszéktől azt kérte, hogy kövessék nyomon a vidékfejlesztési politikák végrehajtását, illetve vegyenek részt a különböző adhok vagy előre tervezett rendezvényeken is. Célunk az, hogy elkerüljük a hibákat, az Európai Vidékfejlesztési Hálózat pedig jó, jó formátum, jó öm, szintér arra, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük. Elnök asszony, és már zárom is mondandómat, úgy gondolom, hogy a hiba százalék értékelésében köztünk és a számvevőszék között módszertani különbség van. Más módszerekkel számoljuk ki hiba százalékot, ebből ered a különbség. Hiszen mi nem a tagállamok által benyújtott statisztikákra építünk, hanem ezen statisztikákhoz hozzászámítjuk integráljuk a számvevőszék ellenőrzéseit, valamint a mi auditjainkat is, és így mind ezen információ elemre kiterjedve állítjuk össze a végleges értékelésünket, határozzuk meg a hiba százalékot, és döntünk a megfelelő lépésekről, illetve körvonalazzuk, hogy hol jelentkeztek a hibák. Úgy gondoljuk, hogy mi magunk is nagy lépéseket tettünk előre ezen a területen. A számvevőszék 180 öm, konkrét vizsgálatra alapozza az eredményeit, és persze teljesen világos, hogy ez egy más mintavétel, mint a miénk de mégis az adatok és a jelenségek tendenciájában hasonlatosság mutatkozik. Úgy gondolom tehát, hogy bár a konkrét egyes adatokban talán különbség is mutatkozik, a számbevőszék és a bizottság adatai között a tendenciák azonosak. Ami azonban a csalások és a visszaélések kérdését illeti, nos mi egy stratégiát fogadtunk el, melynek célja az volt, hogy támogassuk a tagállamokat, és segítsük őket, hogy megelőző intézkedéseket fogadjanak el. Ennek érdekében csalás megelőzési szemináriumokat tartottunk a tagállamok részvételével, valamint egy eh, előrejelző hálózatot építettünk ki, annak érdekében, hogy minél gyorsabban sikerüljön az visszaélésekre, csalásokra választodni, Hogyha érdekli az önöket, akkor az elkövetkező napokban tájékoztathatom önöket ezen kezdeményezésünkről. Még egyszer mondom, komplex munkát végzünk, igyekszünk a tagállamokkal szorosan együttműködni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban, de minél átláthatóbban és egyszerűbben működjék a rendszer. Köszönöm. Also gut. Ich meine, wenn wir jetzt... Na jó. Hát, hogyha egy fél százalékos hiba lenne, vagy felőlem Egy os különbség lenne a hiba határok között, de hát majdnem három százalékról van szó. Azért erre nem mondhatom hogy spontját rá. Várjuk a következő mentesítést. A 2014-es évben is nagy figyelemmel fogjuk követni azt, hogy hogyan alakul a helyzet. Azt hiszem, hogy az, hogy az Európai Bizottság nem elég figyelemmel követi az eseményeket, ez is része a jelenlegi helyzetnek. Én tudom, hogy a szakfőigazgatóságok és a helyi szakhatóságok között szolidaritás van, de valami nem működik ezt a kérdés, ezzel a kérdéssel továbbra is foglalkozunk. A számok, amiket e, itt kilátásba helyezett, ezeket várjuk nagy figyelemmel. Bácsitis úrnak még lett volna egy kérdése a bizottsághoz, tessék. Köszönöm szépen. Röviden. Az utolsó, vagy az előző ciklusban, amikor arról beszéltünk, hogy ki legyen felelős, az észszerű és megfelelő alapfelhasználásért, pénzfelhasználásért. Annak idején, annak idején az volt a vélemény, hogy a tagállamok felelősek. Úgyhogy azt vártuk, hogy képzéseket, továbbképzéseket szerveznek, és más intézkedéseket hoznak. De az én véleményem az, hogy az Európai Bizottságot kellene felelőssé tenni. Másrészt mindhárman, mind a három intézmény egyébként felelős a források megfelelő felhasználásáért. Hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, hogy biztosítjuk azt, hogy a e, tagállamok megfelelő kontrollrendszerekkel rendelkeznek, és lehetővé tesz, téve azt, hogy a hiba határ egy bizonyos szint alá csökkenjen. Csak így várható um, javulás. Köszönöm. Bizottság. Sí, eh, grazie, Presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértünk. A tekintetben, hogy a tagállami ellenőrző rendszerekkel együttműködve kell csökkenteni a hiba százalékot, és a programok engedélyezése során is már kitekintéssel kell lenni ezekre a szempontokra, és így kell végrehajtani a programokat. Ám teljesen nyilvánvaló az is, hogy igyekszünk a tagállamoknak a sugalmazni, hogy egyszerűsítsék a leg, lehető legjobban a nemzeti szabályokat. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy Hogan biztos, ahogy ön is tudja, elnökasszony, jelentősen csökkenteni akarja a szakpolitikák végrehajtását, 180 fokos fordulatot tévem. És persze ebbe be fogja vonni a parlamentet, a, főleg az illetékes agri szakbizottságot, illetve a tanácsot, mint társjogalkotókat. Egy nagyon fontos dokumentumot készítve elő, mely az egyszerűsítésről szól. Ezen dolgozunk most, és úgy gondolom, hogy még sok lehetőségünk lesz a parlamenten belül is, hogy megvitassuk ezt a dokumentumot, de még egyszer mondom, Hogan biztosnak ez a fő elköteleződése, hogy itt előrelépéseket érjen el. Hát a remény hal meg utoljára, és mi még nem is adtuk fel a reményt. Tessék, parancsoljon képviselőtársam. Frau Budbegite. Budbegite asszony, tessék az utolsó felszólaló jogán. Köszönöm szépen. A magas hiba százalékról, problémájáról szeretnék beszélni a vidékfejlesztés területén. Nos, a kérdés az, hogy nő, növekszik -e ez a hiba százalék, vagy sem. És itt egy nagyon fontos szempontot szeretnék kiemelni. Mégpedig, ne csak egy számra koncentráljunk, ne csak hiba százalékra koncentráljunk, hanem lássuk azokat a hibákat, azt a hiba fáz sávot, amely tekintetében a számbevőszék úgy gondolja, hogy csökkenthet, csökkenhet a hiba százalék. 2014-ben a, a számvevőszék 95%-os bizonyossággal kijelentette, hogy az általános hiba százalék 6,1% és 10,3% között nő majd. Az alacsonyabb hiba százalék alatt a mm, anyagi mm, szóra, a, a statisztikai szórás alatt van 2%-kal, de magas hiba százalék igen aggasztó. Az elmúlt három évben hat esettel fordultunk az Olafhoz, és most információkat kaptunk arra vonatkozólag, hogy ezekben az ügyekben még zajlik a vizsgálat. Azt hiszem, hogy ez egyébként elfogadható, hogy zajlik még a vizsgálat, ha erre szükség van. Balcsitis kollégámmal értek egyet, miszerint, hogy végső soron mégiscsak a bizottság feladata az, hogy az európai költségvetést hogyan számolják, hogyan költik el, hogyan használják fel. A bizottság a legfőbb auditor, és minden ajánlásunkat a bizottságnak fogalmazzuk meg. Ugyanakkor már nem első alkalom, már nem az első évben mondjuk azt, hogy a tagállamok elegendő információval rendelkeznek ahhoz, nem elegendő, de lege, ahhoz, hogy ha nem is minden, de a hibák legnagyobb részét kiküszöböljék, és ki igazítsák mielőtt a bizottságnak adott nyilatkozatokat benyújtják. Ezért tehát fontosnak tartjuk, hogy a tagállamokat igenis ösztönözzük arra, hogy ne feledkezzenek meg a szabálytalanságokról. De még egyszer mondom, a végső felelős az egész költségvetési ciklusban igenis a bizottság. Köszönöm szépen, az előadó kapja még meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel hallom, hogy a bizottság egy egész listát készít elő a különböző fellépésekről, és a, örülök annak is, hogy a számvevőszékkel való együttműködésük ilyen jó, ennek örülök, ez a siker záloga. Örülök, hogy Hogan biztos is megfelelő üzenetet fogalmazott meg, nagyon fontos, hogy rendszer szerűvé tegyük és egy, egységesítsük a módszertant a tagállamok, a bizottság és a számbevőszék között. A módszertanon belüli koordináció abszolút elengedhetetlen a jövő szempontjából. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a napirendi pontot, valamint a délelőtti napirendet. Ma délután háromkor folytatjuk a bulgár-román együttműködési mechanizmusról a meghallgatást. A csatlakozás után nyolc évvel először vizsgál, vizsgáljuk majd meg ezt a mechanizmust. Jöjjt vagy vagyok kívánok, és délután találkozunk. Felfüggesztem az ülést.